Tevőnek adok szót, néven Hajzen asszony, önél szó. Kérem a kedves kollégákat, hogy csendben hagyják el a termet, egyesével és ne csoportosan. Frau van Nivenhoz. Nivenhajzen asszony. Bitte sehr. Parancsoljon voorzitter eh, eh, commissaris hill collega's biztos úr hölgyeim és uraim holnap szavazunk egy pillanat hölgyeim és uraim kérem legyenek ferek a kollégákkal szemben ne beszélgessenek mielőtt elhagyták volna a termet és csendesen eh, távozzanak. Ferhofstadt úr, Hármzasszony, ez a frakcióelnökökre ugyanúgy vonatkozik legyenek csendben. Parancsoljon kolléganőm! Witam Państwa. Zapraszam do głosu sprawozdawcę. Hölgyeim és Uraim! Most megadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Holnap szavazunk nagyon fontos jogszabályokról, nevezetesen az indexek felhasználásáról pénzügyi eszközökben és pénzügyi szerződésekben. Nagyon súlyos büntetésekről hallunk, korrupciós jelentésekről a sajtóban, már ami a pénzügyi ágazatot illeti. És most azt látjuk, hogy manipulálják az indexeket, és az hatással van a gazdaság egészére, és sok komoly büntetést is kiróttak már ez ügyben különböző bankokra. A manipuláció valóság eh, minden ágazatban, akár a rendszer szintű benchmarkok eh, tekintetében is. Ezért nagyon fontos, hogy ezek a mutatók eh, a pénzügyi stabilitást szolgálják megfelelő szabályok alapján, megfelelő irányítási módszerek alapján és legalább a rendszer biztonságát garantáló mutatókat tudjuk ilyen módon stabilizálni. A reálgazdaság számára biztosítanak ezek a mutatók biztonságot. Ezek közül a legfontosabbakat a területen nap mint nap használják. Nagyon sokféle indexet használnak Európán belül és azon kívül, és hogyha nagyon sokféle index létezik, akkor a befektetők válthatnak az egyikről a másikra, de ha ezeknek a száma csökken, akkor ez a sokszínűség is csökken, koncentrálódik a piac, és nagyobb hatalmat nyernek azok, akik ezeket az indexeket generálják és így a kockázatok is nőnek. A benchmarkok piacán a verseny innovációhoz vezet, csökkenti a rendszer szintű kockázatot és piaci fegyelmet idéz elő. Ez a kisebb mutatók esetében is igaz, hogy kiegyensúlyozott viselkedése van szükség, és ezt a jogszabályoknak kell előírniuk. A jelentés is erről az egyensúlyról szól, a kis és nagy a pénzügyi és árópiaci mutatók közötti egyensúlyról, azok között, amelyeket az EU-ban, illetve amelyeket az EU-n kívül állítanak elő. Így védhetjük a pénzügyi piacokat, és ösztönözhetjük a gazdaság fellendülését. Éppen ezért született ez a jogszabálytervezet, és az ECON bizottságban 48-an szavazatukkal is támogatták. A politika is ö, paletta minden pártjából kapott támogatást a javaslat. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan járultak hozzá a jelentés létrejöttéhez. Remélem, hogy a jövőben is ilyen jó lesz majd az együttműködés a három oldalú egyeztetés során. Remélem, hogy ezzel a jelentéssel a két éves vitasorozat lezárultával a háromoldalú egyeztetés úgy, úgy indulhat meg, hogy jó jogszabályalkotást remélhetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Bizottság nevében Hill biztos kap szót, parancsoljon. Mr. President, Elnök úr, hölgyeim és uraim! A benchmarkok ról azt gondolhatna az ember, hogy valamilyen mellékes technikai kérdések, de voltak éppen a pénzügyi szolgáltatói iparág leglényegére világítanak rá. Ez az az alap, amelynek alapján a pénzügyi kontraktusokat beárazzák, meghatározzák a pénzügyi termékek értékét, többek között például a sok jelzálók hitelre fizetett kamatokat, és a nyugdíjalapok, amelyek az állampolgárok jövőjére takarékoskodnak, szintén a benchmarkokat használják, a mutatószámokat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megbízhassunk a referencia mutatókba vagy benchmarkokba. Ám egy sor botrány aláaknázta a bizalmat. Ne feledjük, ez nem áldozat nélküli bűncselekmény, hiszen hogyha valaki a benchmarkokat, a referenciaszámokat manipulálja, az olyan, mintha lopna Éppen ezért nagyon fontos, hogy megerősítsük a bizalmat, és ezért eh, javasoljuk, hogy a referencia mutatókat, biztosító szolgáltatókat átvilágítsuk, ellenőrizzük, eh, és megfelelően eh, szabályozzuk az mm, összeférhetetlenség jelenségét, és biztosítsuk, hogy a benchmark setting, a referenci mutatók meghatározását megfelelő felügy alá tegyük. Vannak olyan referenci mutatók, amelyeknek határokon átnyúló hatása van, és itt javaslatot teszünk arra, hogy az ESMA bevonásával nemzetközi felügyeletet biztosítsunk, megteremtve azt, hogy a referencia mutatók megbízhatóak legyenek. Nem könnyű dosszié ez, de nagyon kriti- kritikai jelentőséggel bír, és éppen ezért van Nivenhoizen asszonynak szeretnék gratulálni ahhoz a megközelítéshez és munkához, amelyet végzett. Örömmel tekintek a oldalú tárgyalások elébe, hiszen a széles körű hatály, és ez mind a kis, mind a nagy mutatók számára kiterjed majd. Az ECON egy kockázat alapúbb megközelítésre tett javaslatot a kritikusabb benchmarkok tekintetében. Köszönöm, hogy igyekszenek a megfelelő egyensúly kialakításában együttműködni. Az, első, az EU lesz az első jogrend, ahol az ilyen referenciamutatókra vonatkozó szabályokat elfogadunk és természetesen a határainkat nyitva akarjuk tartani a benchmark szolgáltatók számára is, de korlátozni akarjuk az ebből eredő veszélyeket, és ezért is örömmel tekintek a további viták elébe, hogy lássuk, hogyan tudjuk a begyűrűző akadályokat korlátozni, veszélyeket akadályozni. Az a fontos tehát, hogy egy erős és határozott pénzügyi rendszer építőköveit kidolgozzuk, illetve hogy ezek az építőkövek beépüljenek az épület egészébe. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig az ITRE nevében Matias asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az európai polgárok nagy többsége közvetett vagy közvetlen módon érintett a benchmarkok által. Különböző benchmarkok különböző számítási módszerekből indulnak ki, és ezek mindenki számára hozzáférhetőek. Nagyon fontos, hogy ennek szociális hasznát növeljük, és a reálgazdaság számára a károkat csökkentsük a manipuláció megfelelően utána kell járni, illetve büntetőjogi szankciókkal sújtani. Az én frakcióm a nyersanyagértékelésekből indul ki, amelyeket az energiapiacok kínálnak. Az eddigi elővigyázatosságok a manipulációval való visszaélés küzdelme jegyében azt eredményezték, hogy nagy az ingadozás a különböző benchmarkok között. Tudjuk azt, hogy az árak manipulációja, a nyersanyag árak manipulációja nem csak a kezelőket érinti, hanem végfelhasználókat is. És az energiafogyasztásért a végső felhasználóknak nagyobb árat kell fizetniük. Ebből érdekellentétek is keletkeznek, Jobb jogalkotásra van szükségünk, mint eddig. Meg szeretnénk próbálni az értékelési folyamatokat megbízhatóbbá tenni, illetve felelősségre vonást alkalmazni. Nagyon fontos a piacokat megfelelően figyelembe venni, és ezzel a manipulációt meg kell akadályozni, miért a visszaélés más formáit is. Negatívan értékelem az előttünk levő javaslatokat. Az én javaslatáimat a jelentés nem vette figyelembe, és a kritikus benchmarkokat sokkal szigorúbb, szüke formában definiálták, mint arra szükség lett volna. Az arányosság szempontjából nagyon korlátozó jellegű a jelenlegi javaslat, illetve a benchmarkok figyelembevétele, figyelembevételét és a referenciaértékeket kritikusan tekintem a zöldek, és a szocialisták fontos, hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy hatékony legyen a jogalkotás, de ez nem valósult meg sajnos. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt ne csak úgy tegyünk, mintha megoldanánk a problémát, hiszen csak így lehet a bizalmat újból helyreállítani. Köszönöm szépen. Most a politikai frakció képviselőinek adok szót először a néppárt képviseletében. Niedermayer kolléga, parancsoljon. Két percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A jelentéstevő Fanhajzen asszony és Lothair biztos nagyon világosan felvázolták a helyzet negatívumait, és hogy ennek milyen kihatásai lehetnek a pénzügyi piacra és a gazdaságra és a stabilitásra. Sok lépést tettek már, hogy a pénzügyi indexek rendszere megerősödjön és stabilabb legyen. Biztonságosabb körülményekre és környezetre van szükség Ez a jogszabály az indexek létrehozására vonatkozik, és a benchmarkok kezelésére. A jelentéstevő javaslatát már egy ideje megtette, az előző parlamentnek én sajnos nem voltam eh, tagja. Persze az okok nagyon technikaiak, a bizottság szeretné a kisebb indexekre is kiterjeszteni a fenntarthatóságát ennek a rendszernek, és eh, köz, következetessé kell tenni a jogszabályokat, amelyek a nemzetközi szabályozásnak is megfelelnek, figyelembe véve az EU-szkót és a harmadik országbeli rendtartásokat. Nagyon örülök, hogy a jelentéstevővel együtt dolgozhatok ezen a jogszabályon, hiszen kiegyensúlyozott megközelítésben dolgozik, az arányosságra összpontosítva, a legfontosabb indexeket előtérbe helyezve, illetve a minőségi és átláthatósági szempontokat előtérbe hozva. A harmadik országbeli szabályokat is figyelembe kell venni, illetve a nemzeti felügyeletek, illetve az ESMA felelősségi köreit kell tisztázni. Jónak tartjuk ezt a javaslatot, és remélem, hogy a parlament erős mandátumot ad majd a tárgyalási trialógusra nézve, és remélem, hogy a szabályozás ennek eredményeképpen minden elvárásnak megfelel majd. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták és a demokraták nevében Jonas Fernández kap szót önészú. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni az előadónak és azoknak, akik dolgoztak ezen a javaslattervezeten az elmúlt időszakban. Sokkal jobb már, mint a bizottság eredeti javaslata. A szocialista frakció arra összpontosít, hogy a kritikus jelentőségi indexekre összpontosítsunk, és ezért a kritikus indexek kvalitatív defonóciójára tettünk javaslatot És ahogyan a kollégám is elmondta, közjavakat jelentenek már ezek az indexek, és ezek a kritikus indexek azok, amelyeket egy kollégiumnak az illetékes hatóságok által létrehozott, illetve ügynökségek által létrehozott kollégiumnak kell majd figyelnie. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a Libor és más nagy indexek, amelyek kritikus jelentőségűek és kihatással vannak a pénzügyi stabilitásra, szigorúbb szabályozás alá essenek. A szabályozás nagyon komplikált, és arányosságra van szükség, amiről az előadó is beszélt, és az előző felszólalók is. Ezért fontos, hogy a kritikus és nem kritikus indexek között különbséget tegyünk, és a kritikusakra szigorúbb jogszabályok vonatkozzanak, és nemzeti szinten kell azt ellenőrizni, hogy hogyan felelnek meg ezeknek az indexeknek a kezelőik kötelezettségeknek. Végül pedig megállapodásra jutottunk, hogy a harmadik országbeli szabályozók helyzetével mi legyen a megoldás. Nem feltétlenül ez a mi tetszésünkre való, de nagyon lényeges, hogy komolyabban vehetőek és robusztusabbak legyenek az európai indexek. Köszönöm szépen, Fernández úr! Az ECR nevében Swinburne asszony két percben legyen szíves. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal kezdeném, hogy köszönöm a jelentéstevőnek azt a komoly munkát, amit ebbe a jelentésbe fektetett, nagyon értelmes megközelítésben, és a kompromisszumos javaslat, amiről holnap szavazunk, a legtöbb frakció támogatását élvezi. Olyan kereteket kell létrehozni, hogy egységes európai keretben lehessen felügyelni az indexek alkotóit, és hogy a befektetők érdekeit az EU egészében védeni lehessen. Egy szilárd rezsimre van szükség a kritikus mutatók esetében. Az átláthatóságra is összpontosítani kell, hiszen így a befektetők és fogyasztók megalapozottan dönthetnek az mutatók és benchmarkok összeállításával kapcsolatosan. Arányosabb megközelítésre van szükség, ezt üdvözölnénk, de ez csak akkor lehetséges, hogyha a tagállamok arról is döntési joguk lesz, hogy milyen kategóriába sorolnak mely indexeket. Illetve akár kritikus kategóriába is sorolhatnak egy indexet, ha úgy gondolják, hogy ez nagyon is kitett a manipulációnak. A bizottsággal és a tanácssal való tárgyalásban arra kérnék mindenkit, hogy óvatosak legyenek a harmadik országok rezsimei vizsgálata során. Az ekvivalencia nagyon fontos kérdés. A globális normák kialakítása során és ez azért lényeges, hogy el tudjuk kerülni azon jogszabályok problematikus alkalmazásában felmerült nehézségeket, amelyek területen kívüliséget próbáltak érvényesíteni. Remélem, hogy ez mindenkinek javát szolgálja majd. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Most pedig Szilvi Gulár kap szót az Alde nevében. Si, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött a vitánkra. Korának köszönetet szeretnék mondani. Az előző mandátum alatt is nagyon sok munka történt, nehéz kérdés volt. Nagyon értékeljük a kemény szavakat, biztos úr, és reméljük, hogy ez fog vezetni bennünket a dialógusan is. És azokat a országok, akik egyenlően vonakodnak, remélem velük szemben is ugyanezt a nyelvezetet használja majd. Azt gondolom, hogy Kora kiegyenlített jelentést készített más akciókkal való együttműködésben, ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Én örültem volna annak azonban, hogyha még elszántabb szerepet szánunk az eszmának, ezt a felügyeleti hatóságot azért hoztuk létre, hogy a belső piacon ne bújhasson meg senki állat mögött, ez az intézmény úgymond döntőbírói szerepet kap majd a kritikus indexek esetében, és ez kulcsfontosságú a pénzügyi stabilitás szempontjából, ez ugyanis meghatározó. A referencia mutatók közjegyzékét is megerősítettük, és az eszmának szintén szerepel ezt, mint kompetens hatóságnak. Azt mondom, hogy ez mind a jó irányba mutat. Felhívnám a figyelmet a következőre, ha itt lenne tanács, nekik is ugyanezt mondanám el, ami az eszma költségvetését illeti. Ez ugyanúgy vonatkozik más felügyeleti hatóságokra is. Folyamatosan eh, fenyegetik az ő költségvetésüket. Nagyon nehéz egyensúlyt találni a keret és a felügyeleti szerep között az arányosság érdekében, hiszen számos mutatóról van szó. Remélem, hogy a megvalósítás során pragmatikus módon ezt még korrigálni tudjuk. Köszönöm szépen, és a legjobbat kívánom a trialógushoz. Köszönjük szépen a Goe NGL nevében Huaristi Abrams képviselő kapcsolatot. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Említették már, hogy a manipuláció a rablással egyenlő. Ez a jelentés pontosan arra szolgálna, hogy a referenciaindexek manipulálásának a kockázatát csökkentse. De például az LPH-val kapcsolatos manipulációkat is meg kell említeni, és itt titkos eh, adatokról is szó van. Az IRPH er nem reprezentatív a piacon, minimum követelményeket fogalmaz meg. A legszegényebb eh, családok akár 300 euróval eh, többet fizetnek az olyan hitelekért, amelyek az Euribort használják alapindexnek. Ez a rendelet nem szabad, hogy lehetőséget hagyjon továbbra is a bankoknak a manipulációra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek nevében Philip Lambert kapszót. Merci, Monsieur Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a referenciamutatók történetét illeti, a törvénysértések a pénzügyi válságon kívül is bekövetkeztek. Az óriási nagy pénzügyi intézmény, a Dancse bank hangzott el, de van más intézmények is, akik a saját profitjuk érdekében manipulálták éveken keresztül ezeket a referencia mutatókat, és teszik ezt a mai napig már elhangoztat az, hogy igen, őket elítélték büntetés fizetésére, kötelezték, viszony bizonyos tagországokban úgymond ezeket a büntetéseket tulajdonképpen az adófizető fizeti meg, hiszen az adóból levonható, a profitból levonható mindez. azt asszonynak köszönetet szeretnénk mondani a munkájáért majdnem a végéig támogatni tudtuk volna a kompromisszumot. Viszont ami a végén történt, a folyamat végén, az utolsó pillanatban beérkezett módosító indítványok ezt a rendelkezést, um, ez a rendelkezés bizonyos mutatókat, amelyeket más uh, rendelkezések uh, úgymond kritikusnak tekintett, szoft uh, mutatóként tüntette fel. Tehát tulajdonképpen ezek kikerültek a jelenlegi jogalkotásból. Az egyetlen dolog, amit el szeretnénk mondani, örülök annak, hogy ez a tagország, amely leginkább ellenőrzi a mutatóit az Egyesült Királyság. Nem várta meg az Európai Parlament jogalkotását, és sokkal szigorúbb rendelkezést alkalmaz. Szivigurához hasonlóan felteszem a kérdést, hogy ami a pénzügyi rendelkezések a szabályozást illeti, tudjuk, hogy belső piacunk van, és tulajdonképpen a tagországok józan eszére bízzuk az ESMA ellenőrzése nélkül azt, hogy alkalmazzák ezt a, az ellenőrzést, ezt a szabályozást. Tehát nem hagyhatjuk a kritikus mutatókat a tagországokra. Hogyha holnap még az utolsó pillanatban módosíthatjuk a rendelkezést a saját módosítónkkal akkor támogatni tudjuk a kompromisszumot. Köszönöm. Most az FDD képviseletében Wolf úr kap szót, egy percben parancsoljon. Wolf is absent. Wolf úr nincs jelen. Bernard Monó egy percben parancsoljon. Biztos úr, kedves kollégák, amire a kapcsolatos vitát illeti, eh, ez a jelentés csalódással okol. Nagyon fontos a konszenzus, a referencia mutatók manipulását meg kell akadályozni, és sajnálom azt, hogy a külsővet túl magasan állapítottuk meg, és ez a Liborra nem vonatkozik, viszont bizonyos bankokat el szeretnék ítélni a pénzügyi válság kapcsán. A Libor válsága is tulajdonképpen a piaci manipulációt mutatja. forex Forex-hez hasonlóan a HSBC bank is végzett ilyen műveleteket, e, e, tisztességtelen bónuszokat fizetett, stb. Minél többet szabályozunk, annak, e, annak kevésbé szabályozzák ezt a tagországokat. Néhány milliós büntetés csekély összeg a több milliárdos profithoz képest. Tehát a következő kérdés kell, hogy feltegyük, hogyan szakíthatjuk meg ezt az ördögi dinamikát ahhoz, hogy hatékonyak lehessünk, nagyon fontos nemzeti határokon a tőke mozgásokat megfelelően ellenőrizni. Köszönöm szépen. Merci. pani poseł Ewa Paulowa. Most pedig Paulova asszony kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A piacokba vesztett bizalom ingott meg a referencia mutatók manipulációja okán. Mert újra meg kell teremtenünk a bizalmat, és átláthatóbbá kell tennünk a pénzügyi rendszert. Ezért üdvözlöm ezt a javaslatot, és gratulálok minden kollégának, aki együttműködött, hiszen segítettek abban, hogy megoldjuk ezt a problémát. A legtöbb tagállamban nincsen szabály a benchmarkokról, éppen ezért úgy gondolom, hogy célra vezető volna harmonizált keretet biztosítani számukra. Ez a keret nagyobb bizalmat teremtene, és jobb pénzügyi átláthatóságot teremtene Európában. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen következményekkel járnak az új szabályok a piacon. Hogyha valaki segít abban, hogy a szabályok betarthatóbbak legyenek, akkor ez jó munkát végez. Biztosítani kell tehát ugyanakkor, hogy plusz adminisztratív terhet ne rójunk a piaci szereplőkre. Üdvözlöm ezt a jelentést, hiszen jó irányba tett lépésnek tekinthető. Köszönöm szépen. Most pedig egy percben Beresz asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, hiszen ez a téma nagyon technikai jellegű volt, de egyben kritikusan is fogalmaz. A konszenzus azért jöhetett létre a Liboskan kérdés, illetve botrány kapcsán is, és ezek a referenciamutatók veszélyeztethetik a pénzügyi piacokat, és tényleges hatást fejtenek ki a finanszírozásra, a gazdaság finanszírozására. Éppen ezért sürgős volt az, hogy az Európai Unió lépjen itt egy kompromisszumot látunk, és sajnálatosnak tartom azt, a hatóság kompetenciái, az a hatóság, amely um, igenis bebizonyította ajánlásai elemzése és stabilitását, ezt nem erősítettük meg jobban ami a kritikus mutatók definiálását illeti. Sajnálom azt, hogy túlságosan sok manőverezési teret kapnak a tagországok a mutatók kapcsán, és ezeket nem kritikusnak minősíthetik. Itt egy nagyon nehéz jogalkotási elemről van szó, és megvizsgáljuk a világ más részén érvényben a jogalkotásokkal, akkor itt úgy érzem, hogy a manőverezési tér kapcsán messzebb kellett volna, hogy menjünk, de sok sikert kívánok a tárgyaló csapatnak. Köszönöm. Saganyel. Kérem szépen a felszólalókat, hogy tartsák be a felszólalási idejüket. Toleráns vagyok, de határokba ütközik a tolerancia. A zsuk úr kap az ECR nevében szót egy percben. Kérem, hogy tartsa be felszólalási időt. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Ez a jelentés fontos megoldásokat javasol a pénzügyi szerződések, illetve a referenciamutatók tekintetében. Üdvözlöm a, ezen javaslatokat, amelyek a kritikus és nem kritikus benchmarkok kezelésére vonatkoznak, és üdvözlöm azt is, hogy a harmadik államokból származó referenciémutatók hozzáférését is biztonságosabb akarjuk tenni. Csökkenteni kell a manipulációt, és csak így lehet megteremteni a bizalmat a pénzpiacokon. Ugyanakkor vannak olyan területek, amelyeket még javítani lehetne. Például átláthatóbbá kell tenni a projekt hatáját, magát, vagy az egyes adminisztrátorok kategóriájára vonatkozó kivételeket átláthatóbbá kell tenni. Ugyanez vonatkozik az átmeneti szabályokra. Köszönöm szépen! Most pedig Barbara Kappel kap szót, egy percben tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Hill biztos, a megbízható és átlátható referenciamutatók nagyon fontosak a pénzpiacok számára. Az 500 milliárd eurós volumen, melyet a pénzügyi eszközök kitesznek, hatalmas jelentőséggel bír, és ez azt mutatja, hogy milyen fontos, hogy a benchmarkok piac átlátható legyen. A Libor botrányról ma többen beszéltek, és ebből világosá válik, hogy ez érdekösszeütközéseket meg kell szüntetni, az összeférhetetlenséget ki kell küszöbölni, és átlátható módszertant kell kialakítani. Ugyanakkor a módszertan nem elegendő, derült ki a Libor botrányból, hiszen az input adatokat is világossá kell tenni. A jelen, jelentés egy fontos lépést tesz ebben az irányban, jelesül, hogy átláthatóvá tegyük a piacot, és az eszmát is bevonjuk. De nekünk az Európai Parlamentben tovább kell lépnünk. A vezető bankok és biztosítók egy megbízható makroprudenciális szabályozást várnak el tőlünk, és itt a mi térfelünkön van a labda, nekünk valamit tenni kell. Okay. Uh, uh, do you accept blue card? Kappel asszony elfogad egy kékkártyás kérdést? No. Okay, uh, please take a floor. Akkor legyen szíves. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjen meg, hogy feltegyem a kollégának, a Pelasszonynak a kérdést arról, hogy ismerheti a piaci manipulációk eseteit. Nagyon sokat jelentős pénzügyi intézmények vittek véghez, nagy bankok például. És végső soron a kritikus jelentőségű mutatók létrehozását rábízzuk a tagállamokra. Nem gondolja, hogy az Európai Uniónak nagyobb szerepet kell vállalnia a kritikus mutatók ellenőrzésében, és ezeket felügyelnie az európai államok fölött? Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a jelentéstevő egy nagyon kiegyensúlyozott megoldási javaslat talált elő, mind a nyersanyag, mind a pénzügyi referenciamutatók, illetve a nagy és kis referenciamutatók tekintetében úgy gondolom, hogy megfelelő szabályozási formára tesz javaslatot ez a javaslat. Köszönöm szépen, most pedig Massimiliano Salini-nek adom meg a szót másfél percben. Sí, grazie, presidente. La, la considera... Köszönöm szépen. A kiinduló pont az, hogy kitűnő munkát végzett az előadó. Figyelembe veszi ezt a célt, hogy átláthatóbbá tegyük a jelenlegi helyzetet, és megteremtsük a bizalom légkörét. Botrányosok és elítélendőek voltak a botrányok, a visszaélések, és azt kell, hogy mondjam, hogy igazi tel pszichológiai hadviselést is folytattak a szereplők a politika ellen. Úgy gondolom, hogy a jelentés tervezet kitűnő módon választja meg az egyes megközelítéseket, és különbséget tesz a kritikus jelensi, jelentőségű referenciamutatók és a többi között. Olaszország például két Olaszországban kimutatták, hogy két és fél millió család eh, hitel felvétele került veszélybe, illetve kerültek hátrányos megkülönböztetés okánra, mert eh, az európai, a Deutsche Bank, illetve a német bankok az eurozóna mutatószámait eh, használta alapul, de ugyanakkor meg kell akadályoznunk azt, hogy bármifajta visszaéléssel éljenek. Ehm, Szaléni képviselő elfogad, Rübig képviselőtársától egy kérdést. Rübig úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szalini kollégát kérdezem. Milyen kihatással jár majd mindez a kis és középvállalatokra, illetve hogy a bürokratikus terhektől nem féle túlon túl? Pregon róla. Sí, rispondo volentieri al Örömmel válaszolom meg Rubik, Rubik kollega kérdését. Valóban figyelni kell arra, hogy ne rújjunk túl nagy terhet a kis és középvállalatok vállára. Egyetértek Rübi kollega aggájaival, de és mi több, többször láttuk, hogy jó szándékból hoztunk valamilyen szabályt, és ez visszafelesült el nem a szabály, hanem a szabályozás. Éppen ezért úgy gondolom, hogy arra kellene először is az Európai Unió hitelintézeteit szorítanunk, hogy biztosítsák a KKV-k számára a hiteleket, és egész egyszerűen a hitelintézetek, az európai pénzintézetek irányítását is át kellene alakítani, nem csak a pénzügyi mutatószámokra vonatkozó szabályokat. Köszönöm szépen! Most pedig Nina Jill kap szót. panie przewodniczący! panie przewodniczący! köszönöm szépen elnök úr biztos úr úgy vélem a piaci manipuláció amelyet a bankok és pénzügyi intézmények végeznek és végeztek, oda vezetett, hogy sok vállalkozás, magánbefektető óriási veszteségeket kellett, hogy elszenvedjen. A szabályozás büntetéseket is kirót már rájuk, több milliárdnyi eurót, de a befektetői veszteségeket látva elérkezett az ideje, hogy olyan szabályozást fogadjunk el, amelyel megelőzhetők ezek a botrányok. Ez a dokumentum jó irányban mutat három céllal, a normák meg erősítése tekintetében, különösen a kritikus jelentőségű mutatók vonatkozásában, illetve annak biztosítása, hogy ne legyenek visszaélések. Másodszor nagyobb átláthatóság, különösen a felhasználói tájékoztatás tekintetében, hogy a felhasználók informáltabb döntéseket hozhassanak. Végül és nem utolsó sorban megfelelő hozzáférés, már ami a benchmarkok és mutatók megfelelő kezelését illeti. Úgy gondolom, hogy ha ezeket az elveket valóban alkalmazzuk, akkor megakadályozhatjuk az ilyen jellegű botrányokat a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen röviden szólt. Buda úr. Uniunea Europeană a fost și este preocupată de stabilitatea. Köszönöm szépen. Az Európai Unió számára általánosságban az gazdasági stabilitás mindig is fontos cél volt. A pénzügyi és árupiacok stabilitása is ebbe a körbe tartozik. A pénzügyi szabályokat, a pénzügyi szerződéseket kiszámítható jogszabályok alapján kell szabályozni. A benchmarkokkal eh, könnyű manipulálni a piacot, ezért olyan mechanizmusokat, intézkedéseket kell kidolgozni, amelyek megelőzik, megakadályozzák a manipulációt, ezzel visszaszorítva a piaci torzulásokat. Egyensúlyra van szükség az átláthatóság és a között, hogy a felhasználók számára megfelelő fegyelem jöjjön létre, de mégis használják a felhasználók a benchmarkokat. Figyelembe kell venni, hogy a pénzügyi piacok és a különböző pénzügyi, gazdasági valóságok különböző benchmarkokat hoznak létre. Úgy kell szabályozni ezeket a mutatókat, hogy figyelembe kell venni, hány tagállamban vannak ezek hatással az piacokra, és hogyha csak nemzeti szintű a hatás, akkor nemzeti hatáskörben kell ezt hagyni. Figyelembe kell venni, hogy az irányítási standardokat, rendszereket javítani kell, és mindenkinek lehetővé tenni, hogy kellően tájékozottan hozzon döntéseket, létrehozva egy méltányos versenyt a mutatók készítői között. Legyenek azok európaiak, vagy nem európaiak. Köszönöm szépen. Most eljött az ideje a spontán felszólalásoknak. Mariana Petier következik. Smatram da je potrebno donošenje uredbe kojom će se na razini a javaslatot, amely e, keretet hoz létre a referenciamutatók kialakítás érdekében támogatom. A fő célja a beruházók és a fogyasztók védelme. Nagyon fontos az összes referencia mutatót figyelembe veszni, amely a különböző eszközök és szerződések értékét megállapítja. Nagyon fontos a mutató pontos kialakítása, ez a kulcsfontosságú célja a javaslatnak, és én ezt támogatom. Ami a költségvetést illeti, úgy, úgy érzem, hogy feltétlenül fontos ezt a javaslatot elfogadnunk. Nagyon fontos a referenciamadatok megfelelő kezelése, a kritikus referenciamadatok megfelelő kialakítása, megfelelő felügyelete. A mutatók eh, manipulációja, ugyanúgy, mint az energiaágazatban történt manipulációk azt mutatják, hogy igenis nagyon fontos ez a jogalkotás. Most pedig kaputó képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzügyi piacok kitettek, és nagy veszélyt jelent számukra a mutatószámok és a indexekkel való manipuláció, ilyen volt a Libor mutatóval való manipuláció. Meg kell akadályoznunk az összeférhetetlenséget, és biztosítani kell, hogy megvédjük a befektetőket, illetve a takarékoskodókat. Éppen ezért újra meg kell teremteni a pénzpiacokban a bizalmat, és meg kell akadályozni az illegális fellépést. Egyetértek a jelentésben foglaltakkal, hiszen ez javítja az irányítást, átláthatóbbá teszi a rendszert, és így biztosít egy olyan irányítási rendszer kialakítását, amely szolgálja befektetők és a pénzpiacok érdekeit is. Hiszen olyan rendszerről van szó, amely nagy értéket jelent a gazdaság számára, mindenki számára egy megbízható, stabil és egyben átlátható pénzügyi rendszert kell megteremteni. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, képviselőtársam. Most pedig Marias képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Az olyan bank kolosszusok, mint a Deutsche Bank, hatalmas büntetést kaptak a Libor manipuláció miatt. Sok milliárdot fizettek ki büntetésként, de ez nem elegendő. Hiszen a pénzügyi válság során adó pénzből, adóforintokból mentették meg a bankokat. A kis jelzálogadósok ugyanakkor um, védelem nélkül vannak. Kényszer um, kilakoltatások uh, eseteit is látjuk. Például gondolok azokra a jelzálogadósokra, akik svájci frankban adósodtak el. Számukra a törlesztés, végtörlesztésre nem is remél, ebben nem is reménykedhettek, a törlesztés megfizethetetlenné vált és az ilyen hiteleket úgy alakították ki, hogy mindenképpen csak a pénzintézeteket szolgálják. Azaz fel kell lépni ez ilyen félrevezető hiteltermékek ellen, és meg kell akadályozni, hogy ennyire eladósodjanak az állampolgártársaink. Köszönöm szépen. Most pedig Jakovcsics képviselő kap szót. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, želim potpuno jasno podržati ovaj izvještaj. Köszönöm szépen, elnök úr Támogatom ezt a jelentést. Azt gondolom, hogy a jelentéstevő megfelelően látja a kérdést. Nagyon fontos a manipulációknak véget vetni, illetve nagyon fontos megakadályozni ezeket a manipulációkat, amelyekre sor került az elmúlt években, az elmúlt hónapokban. Nagyon fontos a pénzügyi rendszer stabilitását megerősítenünk, és a tőkepiacok stabilitását is kollégáim beszéltek az igazságtalanságokról, azokról a csalás esetekről, amelyek a, frank, a svájci frankhoz kapcsolódnak. Ezek érintik eh, polgárainkat, ők tulajdonképpen a hitelek rabszolgáivá váltak. Igenis megérdemlik polgártársaink azt, hogy szolidaritást vállaljunk velük, és politikusokként pedig fel kell szólalnunk ezekben a kérdésekben, hiszen ez az Európai Unió összes polgárát érinti. Köszönöm szépen. Glázos képviselő kap most szót. Αδελφοί, το σκάνδαλο με Deutsche Bank μου A Deutsche Bank e, botrány elnök úr emlékeztet arra, hogy milyen rettenetes szerepet e, játszott a Deutsche Bank e, a Görögország megszállásában, amikor megpróbálták az utolsó cseppet is kifarni a görög lakosságból, a Deutsche Bank továbbra is ilyen szerepet tölt be, Bizonyára sokan elfeledkeznek arról, hogy adófizetők pénzéből mentettünk meg sok bankot, megpróbálják kifacsarni a görög lakosságot a nemzetközi tőke érdekében 2010-től 14-ig több 100 millió eurót fizettek ki, 33 milliárdnak a sorsa ismeretlen. Ez is mutatja, hogy milyen nehéz bármit is elérni. Igor Szoltás következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, azt mondhatnánk, hogy végre, végre valahára rendelkezésünkre áll ez a javaslat. Jó irányba mutat ez a javaslattervezet. Hiszen nagyon sok pénzügyi eszköz függ ezen referencia mutatóktól milliós, milliárdos értékben és ezek összefüggenek a beruházásokkal és természetesen a jelzálog alapú hitelekkel is. Márpedig ez a fogyasztók esetében hatalmas veszteségekhez vezet, mármint az, hogyha visszaélnek a benchmarkokkal, a referenciamutatókkal. Ezért biztosítani kell, hogy a referenciamutatók stabilak legyenek, és kiszámíthatók legyenek. A spekuláció maga egy olyan pénzügyi eszköz, amelyben eh, fiktív pénzeszközöket forgatnak meg. Ezt a fajta kereskedést átláthatóvá kell tenni, szankciókat kell elfogadni, hogyha valaki visszaél a szabályokkal. Köszönöm szépen végül, de nem utolsó sorban. Fronculica képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm azt a tényt, hogy az SND frakció megfelelő egyesúlyt sikerült elérnie a kritikus és nem kritikus referenciamutatók tekintetében a jelentés tervezetben. Ezért, ahogy korábban mondtam, üdvözlendő, hogy minden egyes tagállam maga határozhatja meg a kritikus jelentésségű benchmarkokat. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az európai jogalkotói jog, jogszabályi keretet létrehozzuk, megelőzve így a botrányokat, olyan botrányokat, amelyek a múltban megtörténtek. Köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a kitűnő és kiegyensúlyozott dokumentumot. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most pedig az Európai Bizottság nevében Jonathan Hill biztos kapszót. Mr. President, thank you. And, um, Elnök úr, volt ez a mai vita. Sok kérdésben sikerült megállapodni, többek között abban, hogy szükség van a fellépése, annak érdekében, hogy a manipulációnak véget vethessünk, amelyre a múltban túl, túl sokszor is sor került. Nagyon fontos az átláthatóság ezzel összefüggésben, a jobb kormányzás, illetve nagyon fontos megállapodni abban, hogy jobb szabályozásokra van szükség, jobb felügyeletre. A jelentéstevő úgy érzem, hogy jó keretet alakított ki, bár értem, hogy vannak olyan képviselők, akik tovább szeretnének lépni bizonyos szempontból, legyen ez a felügyelet kérdése, illetve a nem kritikus mutató kérdése. A vitát hallgatva biztos vagyok abban, hogy megfelelő közös alapot fogunk találni ahhoz, hogy gyorsan tovább léphessünk. Ez jó lesz a fogyasztók számára, a befektetők számára is, illetve a piacokba vetett erősítés szempontjából is, illetve a pénzügyi stabilitás erősítése szempontjából is. Szükség van ezekre a végzáradékokra, mégpedig mi hamarabb. Nagyon sok képviselő beszélt arról, hogy már nagyon sok időt vett igénybe az eddigi munka, és most lehetőségünk van arra, hogy tovább vigyük ezt a javaslatot. Ez pedig eh, segíthet bennünket abban, hogy a robusztus eh, benchmarkokat alkalmazni lehessen az EU-s piacokon, feléphessünk a manipuláció ellen, illetve megakadályozhassuk a kritikus mutatók bukását. A bizottság nevében köszönetet szeretnénk mondani a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek a kemény munkájukért. Azt gondolom, hogy ez a munka sikeres volt a jóvánkotás kapcsán, és várom a konstruktív trialógust. Illetve remélem, hogy sikerül mi hamarabb állásfoglalást elfogadnunk egy olyan kérdésben, amelyet fontos megoldani. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a jelentéstevő kapszott, szót, Kornúven asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnénk mondani a hozzászólóknak a értékes felszólásaikért. Várom a szélskörű támogatást, még akkor is, hogyha nem tudtam mindenkinek százszerzőkos megelégedésére tenni. Örülök azonban annak, hogy széleskörű a támogatottság. Köszönetet szeretnék mondani a dicsérő szavakért és a visszatásokért is. Gunter Bálnak munkatársának is továbbítom majd mindezt, hiszen ő nagyon sok munkát fektetett ebbe a témába, és Petrának is köszönetet szeretnék mondani, aki a frakcióban tanácsadó, valamint az Ekon titkárságának. Ez volt az első jelentés, nem volt uh, könnyű a parlament bizonyos eljárási szabályozásának eleget tenni. Köszönöm tehát mindenkinek az erőfeszítéseit. Néhányan a jelentést nem megfelelő szempontból tekintik, és azt mondják, hogy a Libor és az Eurobor az egyetlen kritikus benchmarkok, ez nem igaz. A mennyiségi kritériumok mellett ugyanis minőségi kritériumok is vannak. Nagyon fontos a rendszeres értékelés, annak vizsgálata érdekében, hogy meglát, megvizsgáljuk azt bizonyos mutatók kritikusak, vagy sem. Nem tudok most minden elhangzott évre kitérni, de még egyszer köszönetet szeretnék mondani. Várom a tanácsal és a bizottsággal a jó trialógust annak érdekében, hogy el tudjuk fogadni mi hamarabb a benchmarkokra vonatkozó szabályozást. Köszönöm szépen! Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek és a